Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Két nappal ezelőtt drámai földrengés pusztított Nepálban. A mai óráig az áldozatok száma mintegy